2020 stratégiájának, amelyet minden tagállam támogatott. Grazie commissario, la discussione è chiusa e la Köszönjük szépen, biztos úr, ezzel ezt a vitát lezártuk. Holnap 12.30-kor lesz a szavazás. Napirendünk szerint a következő jelentés Hans Wick képviselő jelentése. A szolgáltatás irányelv kölcsönös értékelési folyamata. Megadom a szót a jelentéstevőnek négy percben. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! Mai napon bemutathatom önöknek a szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelésének folyamatát. Mint ahogyan ön is tudja, biztos úr, a fogyasztók védelme és a közös piac, a belső piac kiteljesítése mindannyiunk számára egy nagy hozadékkal bír, és ez egy olyan irányi elv, amely az elmúlt években a legfontosabb joganyag megszületett. Ezért néztük meg, hogy a szolgáltatás irányelvnek a kölcsönös értékelési folyamata hol tart, ami tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy a szolgáltatások piacát megerősítsük. Három pontra tér ki ez az értékelés. Az egyik a tapasztalatokkal kapcsolatos, a kölcsönös értékelési eljárás tapasztalataira, a második aspektus az eredmények és a nyomonkövetés, annak érdekében, hogy a belső szolgáltatási piacot továbbfejlesztjük, harmadsorban pedig a kölcsönös értékelés mint egyfajta eszközt veszi sorra, és megvizsgálja, hogy ezt a jövőben hogyan lehetne felhasználni. Ami a tapasztalatokat illeti, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó fajta együttműködés, és a tagállamoknak is azt mutatta meg, hogy a végrehajtással kapcsolatban mit tanulhatnak egymástól, és a, és a tanulságok micsodák. Nagyon nagy know-how az, amire szertehettünk, és egy átfogóbb képet lap kaphattunk a közösségű piacon az irányel végrehajtását követően. Ezért úgy gondolom, hogy a kölcsönös értékelést fel lehetne használni más politikai területen is, ez legalábbis ajánlatos volna. Mivel eléggé időigényes azonban ez a folyamat, és sok energiát is igényel, ezért ezt az eszközt szelektív módon kellene alkalmazni, mindig is eseti alapon. Még és kulcsfontosságú dokumentumok vonatkozásában. Az átláthatóság a folyamat tekintetében ugyanolyan fontos, információt kell szolgáltatni a szereplők felé, és ezért a jelentésben utalunk arra is, hogy további lépéseket támogatunk, amelyeket a bizottság is javasol a kölcsönös értékelés alapján. Biztos úr, amikor elkészítettük ezt a jelentést, nem feledkeztünk meg arról, hogy a legfontosabb prioritás az, hogy a, a belső szolgáltatások piacát kiteljesítsük, és hát ennek így kell lennie minden egyes tagállamban. Sajnálatos módon szinte két évvel a, az irányelv illetve lépése után nem jutottunk még el idáig. Az Európai Parlament szeretne rendszerint és rendszeresen információt kapni a végrehajtásra vonatkozóan, és úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak is lépéseket kellene foganatosítania a tagállamokkal szemben, hogy a végrehajtás kötelezővé tegye. Várjuk ezt, és a végrehajtás gazdasági hatásainak elemzését is várjuk. Az, hogy a megtakarítások, amelyek az irányelv végrehajtásából fakadnak, valóban látszódnak-e, és hogy az elvárásaink esetleg túl magasra helyeződtek-e. Tudjuk, hogy nagyon sok vitát folytatunk most a megszorításokról, de nagyon sokat vártunk a szolgáltatási irányelvtől, és azt is tudjuk, hogy 10-ből 9 az új ö, munkahelyekből általában a szolgáltatások, szolgáltatási szektorban születik. Nagyon fontos lenne, hogy a szolgáltatások piacát próbáljuk mederbe tartani és csatornázni, méghozzá ott, ahol a legtöbb hozzáadott érték keletkezik. Meg kellene vizsgálni a végrehajtást a tekintetben is, hogy mennyiben szabad valóban a letelepedés a vállalkozások számára a végrehajtás során, ez nagyon lényeges lenne, és a monitorozás során is kiemelendő. Még egy dolog, ami nagyon fontos lenne, mindenképpen garantálni kell azt, hogy a single point contact pontok tulajdonképpen végre hozzáférhetővé váljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A KCDI eljárást kezdjük el. Bazescu képviselő asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. A szolgáltatás irányelv teljes körű átültetése fontos abból a szempontból is, hogy mennyire versenyképes Európa az egész világban. Egy integrált belső piac ugyanis felgyorsítaná a gazdasági növekedést. A szolgáltatásokra jut a GDP több mint kétharmada Európában. Éppen ezért van szükség arra, hogy az Unió felszólítsa a tagállamokat arra, hogy a jogalkotási, jogszabálybeli akadályokat hárítsa el, először határozza meg, és utána szüntesse meg ezeket az akadályokat. Romániában az idegenforgalomban és az építőiparban végeztünk teljesítményteszteket, teljesítménypróbákat. Ugyanakkor létrehoztunk egy kommunikációs pontot is, amely elősegíti a piacra jutást. Elnök, köszönöm szépen. Luan képviselő a következő. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Ahogyan a jelentés készítője is elmondta, az EU-ban 10-ből 9 munkahely a szolgáltatásban van. A szolgáltatások jelentik az EU gazdaságának a motorját, és a szolgáltatási szektor hozzájárulása a GDP-hez kétharmadra tehető. A versenyképesség szempontjából és a gazdasági növekedés szempontjából is kulcs szerepe van a szolgáltatásoknak. Sajnos még nagyon sok a tennivaló ahhoz, hogy a szolgáltatások területén is zökkenőmentesen működhessen a belső piac. A önkormányzatok szerepét kell erősíteni, helyben és regionális szinten is párbeszédet kell kialakítani a településekkel, az önkormányzatokkal, konzultációra van szükség. A kölcsönös elismerés eljárása egy nagyon fontos eszköz a tekintetben, hogy az akadályokat jobban fel tudjuk tárni véleményem szerint tevékenységünk sikere minden intézmény, minden szereplő hatékony felépésétől függ. Elnök, köszönöm szépen. Nevidelova képviselő asszonyé a szó. Köszönöm szépen. A bizottság szerint 10 állásból 9 a szolgáltatási ágazatban van, ezért elengedhetetlenül fontos szerepe van a versenyképesség szempontjából is a szolgáltatási ágazatnak. Jelenleg válságban van eh, Európa a foglalkoztatás tekintetében is, eh, sok eh, munkavállaló helyzete állása bizonytalanná vált. Ezért különösen fontos, hogy minden tagállam hajtsa végre, ültesse át a szolgáltatási irányelvet, hogy működjenek az intézkedések. A kölcsönös értékelés eljárása az egyetlen olyan mechanizmus, amely a belső piac működését biztosítani tudja megfelelő módon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Flesikova asszony a következő. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnökasszony, képviselőtársaim! A a belső piac létrehozása a szolgáltatások területén kezdettől fogva az európai projekt egyik kulcseleme volt. De a szolgáltatások piaca nem öncélú. A az a célunk, hogy megkönnyítsük az európai emberek életét ezzel. Nagy lehetőségek rejlenek ebben, ez egy, egyfajta leverage emelő hatás is várható, hogyha javul a helyzet a szolgáltatások területén, új munkahelyek létesülhetnek, amire különösen nagy szükség van most a válság időszakában. Gyakran azonban még a szolgáltatások nyújtói akadályokba ütköznek. Az egyik fontos akadály a biztosítások kal függ össze. Nem lehet kötelezővé tenni a határon átnyúló biztosításokat, illetve nem vihetik magukkal határon átnyúlóan a vállalkozások a saját biztosításokat. Ezért eh, kérem a bizottságot arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló akadályokat próbálja meg eh, megszüntetni, és a szolgáltatások területén jobban szolgáljuk az európai emberek érdekeit. La parola all'onorevole Irigoyen. Köszönöm szépen, Erik Goyen asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr. Az integrált fejlődés kérdése nem csak az európai projekt alapját képezi, hanem ez nagyon fontos a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából is. Az irányelv hasznos eszköznek bizonyult, bizonyos bizonytalan helyzeteket sikerült így tisztázni, másrészt viszont azt is meg lehetett vizsgálni, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket tettek el. Ezen kívül a jó gyakorlatok cseréje is rendkívül fontos. Még mindig vannak nemzeti akadályok, amelyek főként a szakmai foglalkoztatást akadályozzák a vállalatok között, és ezért azon kell lenni, hogy teljes mértékben átültessék az irányelvet. A rendelkezések átültetése a szolgáltatás irányelvből nagyon fontos az európai építmény szempontjából, a közös értékelés szempontjából viszont még hosszú út előttünk. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólás Figueiredo asszony részéről érkezik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A szolgáltatások liberalizációja európai szinten még mindig úgy halad előre, hogy jobb lenne a koordinációja a tagállamok gazdaságpolitikájának. A letelepedés az azt jelenti, hogy a fejled, fejlődött orsz, országok bizonyos vállalatok könnyebben tudnak telepedni a gyengébb vállalatokban. Ez ahhoz vezet, hogy nagyon sok több ezer KKV-nál elvesznek a munkahelyek Portugáliában. Ez különböző területeken tapasztalható a kereskedelemben, a szolgáltatásban, a nagy szupermarketeknél. Az Európai Bizottságot ezért arra kérnénk, hogy a stratégiát ismételten gondolja át, gondolják át azt, hogy mit jelent a szolgáltatások liberalizációja foglalkoztás szempontjából. Elnök asszony, köszönöm szépen, most pedig Andor úr kapja meg a szót, mint biztos. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A szolgáltatás irányelvről szóló értékelés új bizonyítékkal szolgál azzal kapcsolatban, mennyire fontos szerepet játszik az Európai Parlament, amely a irányelv létrehozásán fontos szerepet játszott. Ez a jelentés számomra azt jelenti, hogy ez hozzájárul a teljes végrehajtásához a szolgáltatás irányelvnek minden egyes tagállamban. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek Margarita Handliknak azért, hogy erős üzeneteket illesztett bele ebbe a jelentésbe, és szeretnék jelent, köszönetet mondani Evelyn Gebhardtnak, az elnyék jelentéstevőnek, aki nagyon sokat tett a szolgáltatásokról szóló lenyelv végrehajtásáról szóló jelentését. A jelentés kiemelő, mennyire fontos az, hogy teljes mértékben végre lehessen hajtani a szolgáltatás irányelvet, függetlenül attól most jogi vagy gyakorlati aspektusára van szó az irányelvnek. Én ezt üdvözlöm, nem csak, hogy egyfajta adaptálásra van szükség nemzeti részről, hanem biztosítani kell azt, hogy az egyablakos megoldás valóban működik. A jelentés rámutat erre egyértelműen. A jelentés azt is kiemeli, hogy mennyire fontos az erős jelzés a következő lépés szempontjából. A szolgáltatás irányelv már kézzelfogható eredménnyel járt. A szolgáltatások belső piaca viszont mi nem alakult ki itt még mindig vannak feszültségek, és ezért kell előlépnünk. Az önök jelentése ehhez teljes mértékben hozzájárul. Üdvözlöm azt is, hogy támogatják a bizottság 2011-es 2011. januári közleményét is. Azt láthattuk, hogy egyre inkább figyelembe kell venni a belső piac felhasználónak problémáit, aggodalmait, tehát a fogyasztók, illetve az üzletek, vállalkozások problémáit. Milyen fajta eszközöket használunk mindehez? A bizottság egy áttekintést indott el az EU szabályok áttekintésére. Ezek gyakran szimultán módon zajlanak, és gyakran a gyakorlatban ezek problémákat okoznak. Például, hogyha egy építész, egy belgiumi építész Hollandiában dolgozik, akkorra számos irányelv vonatkozik. A nemzeti partnerekkel most ezeknek a szabályoknak a tesztjét végezzük el. Itt bizonyos eseteket veszünk alapul, esettanulmányokat végzünk el a turizmus, a üzleti szolgáltatások, illetve az építőipar területén. Az IMCO szakbizottságot eh, tájékoztatni fogom ennek a vizsgálatnak az eredményéről, és ezek alapján majd az Európai Bizottság konkrét intézkedéseket fog javasolni 2012-ben azért, hogy még jobban működhessen a belső piac. Mindemellett meg fogjuk vizsgálni a specifikus akadályokat, amelyeket eh, a vizsgálat során feltárunk. Például a különböző társasági forma vagy a tőkekövetelmények akadályokat jelenthetnek, mind belföldi, pedig határokon átnyúló módon. Az ilyenfajta akadályok főként a magas hozzáadott érték rendelkező szektorokban tapasztalhatóak, ahol például a, a építészek, az ügyvédek területén. Az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni ezen követelmények hatását, és 2012-re dönt arról, hogy specifikus intézkedésekre szükség van-e. Ezen kívül el fogunk végezni még egy tanulmányt arról is, hogy a szolgatás irányelv milyen gazdasági hatásokkal járt, a, annak kapcsán, hogy mit értek el a tagállamok. Az önök jelentése azt mutatja, hogy mennyire fontosnak tartja az Európai Parlament azt, hogy ilyenfajta tanulmányok szülessenek. Szeretném a tanulmányok eredményét majd személyesen önnek bemutatni 2012 elején. Végezetül pedig tudjuk, hogy a kölcsönös vizsgát nagyon fontos volt a, a szolgatás irányelv szempontjából. Ennek a hatája nagyon széles, és figyelembe veszi a a nemzeti tagállamokban is. Ez egy jövőbe eszköz, és egyetetek önökkel abban, hogy esetenként jellemzésre van szükség, mielőtt még ezt a módszertant más jogalkotási eszközökre is alkalmaznak. Gyakorlatiasnak kell lennünk, várom a parlament állandó támogatását ahhoz, hogy fent tudjuk tartani a szolgáltatás irányán végrehajtásáról szóló vonatkozó dinamikát. Köszönöm. La discussione è chiusa, la votazione si svolge. Köszönjük szépen, lezárjuk ezzel ezt a pontot. Holnap 12.30-kor lesz a jelentésről a szavazás. Következő napi rendi pontunk